So, good morning and welcome. To... Üdvözlök mindenkit, jó reggelt kívánok! A Fejlesztési Bizottság tagjai sok szeretettel köszöntöm. Remélem, hogy önök és a családjuk is jól vannak. Én eljöttem Brüsszelbe erre az ülésre. Egyre könnyebb ide jutni, remélem, hogy egyre többen találkozunk majd a jövőben. Minden esetre mindenkit sok szeretettel köszöntök. Az első napirendi pont, a napirend elfogadása nincs um, módosítási javaslatom, el tudjuk ezt fogadni? Úgy látom, hogy igen, jó. Akkor néhány bejelentés. Hadd mondjak néhány szót a tolmácsolással. Van tolmácsolás a következő nyelveken, angol, francia, német, spanyol, olasz, magyar, lengyel, kérem lassan beszéljenek, és világosan attól már csak előre köszönik az együttműködésüket. Akkor nézzük a következő napi rendi pontot. Ez a három hármas, négyes, ötös napi rendi pont, ugyanis szavazni fogunk. De, a jelenlévők részt vehetnek, de nekik is természetesen nekik is e-mailben kell szavazni. Két fordulóban szavazunk, e-mailes szavazás lesz. Először is a módosításokról szavazunk a következő témákban. A közös a közös kereskedelmi politika végrehajtása, a gyógyszerhiány és az Európai Unió szerepe az világ erdejének helyreállításában. Az első forduló 11.30-kor zárul le, a délutáni ülésünk elején fogom eh, bejelenteni az első forduló eredményét, és aztán utána eh, folytatódik a zárószavazás az első eh, forduló eredményeinek tüdetében. A szavazásokat az első fordulóban most leadhatják, leadhatják 11.30-ig. Hogy emlékeztesek mindenkit röviden arra, hogy mi az eljárás, a szavazási eljárás. Először is a kvórumot fogom megállapítani. Azt kérem mindenkitől, hogy kérjen szót. Ezzel ezt úgy tehetik meg, hogy a megfelelő gombot megnyomják a képernyőjükön, és akkor megnyitom a szavazást. Akkor kapnak egy e-mailt az, az e-mail címükre, amely azt kéri, hogy adják le a szavaz, szavazatukat aztán azt kérem, hogy töltsék ki a szavazólapot, aztán írják alá minden szavazólapon a, a, a nyilatkozatot. És hogyha szavaztak, akkor szkenneljék, vagy fotózzák le a szavazólapot, és küldjék vissza gyorsan az e-mailen, Kérem, vegyék figyelembe, hogy nem, vetjük, hogy nem tudjuk beszámolni a szavazatokat, hogyha a szavazás megnyitása előtt, a szavazás lezárása után nyújtották be, hogyha nem írták alá, hogyha hogyha olyan póttag írta alá, akinek a nevéről nem számoltak, nem írtak, nem nyilatkoztak előre, és hogyha nem a hivatalos Európai Parlamenti címére küldik. Van-e valakinek kérdése? Akkor most először is a kvórumot állapítjuk meg. Kérem, hogy mindenki nyomja meg a Request the Floor, tehát szót kérek gombot a képernyőjén. Thank you. Uh, now we have the quorum. Köszönöm szépen. A kvórum megvan, akkor kezdhetődik a szavazás, és megnyitom a szavazást. 11.30-kor zárul le a szavazás, úgyhogy kérem, hogy, kérem, hogy addigra mindenképpen érjen be az e-mail címünkre az önök szavazása, és a délutáni ülés elején fogom bejelenteni a szavazás eredményét. Jó. Köszönöm. Akkor következik a hatos napi rendi pont, ami nem más, mint az Európai Unió válasza a COVID-19 járványra a, a fejlődő országban kitört COVID-19 járványra. Nos, tehát itt most um, az Európai Bizottsággal fogunk eszmét cserélni az Európai Unió um, fejlődő országokban kitört COVID-19 járványra adott válaszára. Mindennyian tudják, az szakbizottság nagyon aktív volt az Európai Unió szerepének követésében. Um, Urpilainen és Lenácsics biztosokkal folyamatos kapcsolatban voltunk, illetve a WHO-val, illetve rendszeres kapcsolatban vagyunk az érdekelt felekkel és a nemzetközi szervezetekkel. Saját kezdeményezésű jelentést kész, fogunk készíteni arról, hogy az Európai Unió fejlesztési együttműködése és humanitárius segítségnyújtása milyen szerepet játszik a COVID-ra adott válaszban. Mint nyilván tudják, a Team Europe megközelítés részeként az Európai Unió együttműködik a tagállamokkal, hogy együtt lépjenek fel Eh, hogy a partnerországokban a segítségnyújtás eh, hatását erősítsék. Szeretnénk tudni az Európai Bizottságtól, hogy hogyan értékelik az Európai Unió támogatását, mik a nagy kihívások, amelyek még előttünk állnak, hogyan értékelik a járvány terjedését a fejlődő országokban, a mely földrajzi területeken, mely országokat érintett ez különös eh, súlyossággal, milyen további támogatásra van szükség, mi az azonnali humanitárius szükséglet, illetve mi a hosszabb távú stratégia arra, hogy csökkentsük a szociális és gazdasági következményeket, illetve az eh, Európai Bizottság honnan vonja el a pénzeket, amikor a COVID-19 válaszadás keretében eh, támogatást nyújt, illetve hogyan tudunk eh, a helyszínen segítséget nyújtani az embereknek bürokrácia nélkül, határ, határproblémák nélkül, határok lezárása nélkül, közlekedési, szállítási problémák elkerülésével. Aztán hallottunk, és, a, és aggódva hallottunk arról, hogy az európai, hogy az ENSZ esetleges élelmiszer hiányokról számol be, illetve alultápláltságról, és és bizonyos betegségek visszatéréséről, mint a pólió, illetve a különböző himlős betegségek, és a gyermekek nem tudnak iskolába járni, nagyon magas a munkanélküliség, ez rettenetes hatással van a szociális állapotokra. És főleg afrikai országokban nagyon súlyos lehet a helyzete miatt, és nem szabad elfelejtenünk az emberi jogok kérdését sem, a gyermekjogokat, mi a helyzet ezzel, hogyha az iskolák zárva vannak. Másfél millió gyerek most éppen nem tud iskolába járni, az UNICEF szerint, és egyes országokban a kislányokra az a veszély leselkedik, hogy ha nem járnak iskolába, férhez adják őket idő előtt. Az Európai Unió globális válaszadásának része az is, hogy az azonnali eh, gazdasági és szociális eh, kihívásokra válaszoljunk, eh, például azzal, hogy pénzügyi segítségnyújtást, pénzügyi segítséget nyújtunk bizonyos programokra, kis és középvállalkozásoknak, háztartásoknak, hiszen a fejlődő országokban milliók dolgoznak az informális, tehát a szürke gazdaságban, a szürke ágazatban, és azonnal érinti őket ez a, ez a súlyos helyzet. Kérem, hogy adjanak nekünk példát olyan projektekre az Európai Bizottság részéről, amelyeket támogatnak. Hogyan éri el a támogatás ezeket a projekteket? A járvány után jobb helyzetet teremtenek-e majd ezekkel a projektekkel? Ez az eszme, eszmecsere az Európai Bizottságnak lehetőséget arra is, hogy tájékoztasson bennünket az NDC programról, illetve a gazdaság élénkítési, illetve a helyreállítási programról. Sok szeretettel köszöntöm Marietta Jágert, a DG Devco főigazgató helyettését, Michael Köllert, a DG ECO főigazgató helyettesét, helyettesét és a globális ügyekért felelős Európai Bizottsági tagot. Megadom a szót önöknek. Először az első körben 10 percet tudok adni, és aztán a képviselők tehetnek fel kérdéseket. Most megadom a szót Margetta Jágernek a DG DevCo részéről. Tessék! Tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelt parlamenti képviselő! Igyekszem a kamerámat beállítani. Régen voltunk már itt az irodában, de hadd mondjam el, hogy a DEFCO és Ubinainen biztos nevében elmondhatom, hogy hogy nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hogy tájékoztassuk önöket a helyzetről, illetve arról, hogy a Team Europe keretében milyen erőfeszítéseket teszünk és biztosítani szeretném önöket, főleg a DEVE bizottságot, eh, arról, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy a DEVE szakbizottságot folyamatosan és rendszeresen támogassuk a Team Europe eh, előrelépéséről, és nagyon fontos eh, azt is elmondani, hogy számunkra önök kulcsfontosságú partnerek. Számos kérdést kell említenem de először hadd mondjam el, hogy az európai eh, kapacitás arra vonatkozóan, hogy jó példával járjunk elől, ez megmutatkozott, és hadd mondjam el, hogy 36 eh, milliárdnyi támogatást tudtunk eh, folyós rendelkezésre bocsátani. Hadd mondjam el, hogy milyen intézkedéseket valósítunk meg, és természetesen nagy örömmel támogatom, önök, tájékoztatom önöket arról, hogy az Európai Unió delegációinak, illetve nagykövetségének közös delegációja mm, indult útnak, és közösen értékeljük ezeket a projekteket, és van egy COVID marker a belső bejelentési rendszerünkben is. Európa és Team Europe elég magas elég erős nemzetközi válaszadást tudott mobilizálni, és globális megoldásokra van szükség, a globális kihívásra. A globális válaszadással tudunk csak reagálni és legyőzni ezt a járványt. És aztán a szociális és gazdasági következményekkel foglalkozni. 20 milliárdról volt szó áprilisban, eddig a Team Europe 36 milliárdot, 36 milliót tudott biztosítani, és és emellett volt egy konferencia a ö, oltó anyagokról, és ebben is a támogatásáról biztosított a Európa a kutatókat, és ez a konferencia 10 milliárdot mobilizált világszerte, globális szinten, és nagy örömmel jelentjük, hogy ezeknek az ígéretenek 66%-a, tehát több mint 6 milliárd euró a Team Europe-tól érkezik. Aztán, amit most a belső szinten teszünk, ez az, hogy gyorsított eljárást alkalmazunk az alapok újra csatornázására, vagy újra cél, új célok meghatározására új programokat határozunk meg, frontlódoljuk a költségvetést, támogatjuk a kifizetéseket, és ezek voltak a fő eszközeink, és az EFSD operatív csapatával is, vagy igazgatóságával is sikerült a garanciákat megerősíteni. Sikerült a delegációk és a nagykövetségek számára egy egy közös iránymutatást kidolgozni, hiszen ő nekik nagyon fontos szerepük van a helyszínen. Néhány sikertörténetről már beszámoltak, ezek közül néhányat megosztanék. Kelet-Afrikában a e, válasz lépések 765 milliót tesznek ki, ebből 285 millió az egészségügyi ágazatra megy, és gyakorlatilag elmondhatom, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk. A második dolog az az, hogy Máliban a tagállamok támogatásával a mali kormány válasz lépésének, vagy válasz intézkedésének felét mi finanszírozzuk, és a Team Europe lehetővé tette, hogy 70 ezer maszkot eh, állítsanak elő, eh, eh, gyártsanak Maliban, mali munkások. 130 milliót fordítunk arra, hogy Maliban segítséget nyújtsunk. Ázsiában is drámai hatása van a járványnak a, a kormányzati ágazatban. Ez a, a nemzeti ez a nemzeti gazdaság fő oszlopan, Bangladesben 93 milliót mobilizáltunk a dolgozók támogatására tagállamokkal együttműködünk, és sikerült egy közös monitoring mechanizmus létrehozni, hiszen nagyon fontos, hogy nyomon kövessük a pénzügyi elkötelezettségeinket és ígéreteinket, és az átláthatóságot, a következetességet és az elszámoltathatóságot biztosítani kell. Az Európai Bizottság a COVID markert belevette tehát az általános bejelentési rendszerbe. De nyilván egyetértenek velem, hogy a humanitárius szükségletekre való válaszadás nagyon fontos, és ebben alapvető az egészségügyi rendszer erősítése a partnerországokban, és ez kulcsfontosságú a járványra adott válasz lépésekben. Említenem kell a május 4-én kezdődő és május végéig tartó konferenciát, illetve felhívást, eh, amelyben eh, eh, hozzájárulásokat gyűjtöttünk, de az Európai Bizottság emellett 2021-2023-ra 300 millió, millió öm, támogatásról döntött a globális öm, oltóanyag alap számára. A nemzetközi partnerekkel együtt további 1,5 milliárdot biztosítunk 500 milliót a COVID miatt, és emellett az erősíteni kell az oltóanyaggyártást, a gyógyszergyártást, illetve a gyógyászati eszközök gyártás Az ígért összeg 43%-a az egészségügyi ágazat erősítésére fordítódik. Az egészségügyi ágazatban emellett az Európai Beruházási Bankkal aláírtunk egy garanciaegyezményt, amely társfinanszíroz egy egészségügyi diagnosztikai platformot, ez 105 milliót kap, ez a szubszaharai Afrikában eh, élő alacsony népsűrűségű területek megsegítését eh, célozza, és eh, itt ön említette, elnök úr, hogy hatalmas problémát jelent az élelmiszerbiztonság is, és attól félünk, hogy a válság egyre rosszabb lesz. 9 milliárdot fordítottunk 2014 és 2020 között, több mint 60 országban élelmezési kérdésekre, és a nemzetközi partnerekkel együttműködünk ezen válság leküzdésére is. Aztán kérdezte azt, hogy milyen kihívások vannak, végrehajtással szemben milyen kihívások állnak, kulcsfontosságú kihívások országszinten. Látnunk kell, hogy a Team Europe csomagok felgyorsultak, ezek a végrehajtása felgyorsult, és nagyon fontos a csapat megközelítés, ezen dolgozunk, és nyilván kritikus jelentőségű az is, hogy minden tagállamtól kapjunk aktualizált információkat, és hogy lássuk, hogy a pénzügyi hozzájárulások hogyan oszlanak meg. A Team Európa projektet a vizuális szinten is alkalmaznunk kell, mint kulcsfontosságú eszközt. Nyilván egyetért velem az elnök úr, hogy a valódi zöggenőmentes együttműködés a terepen, a helyszínen, ez a sikerünk kulcsa. És ehhez nagyon fontos a jó kommunikáció. Aztán eh, mi a helyzet a fejlődő országokban általánosságban? A fejlődő országokban eh, nagyon az a nagy probléma, hogy nincs elég kapacitás arra, hogy az ügyeket diagnosztizálják gyorsan, tesztekkel, és gyorsan megkezdjék a kezelést. Ezt kell erősítenünk. Nincs erős, sajnos nincs erős egészségügyi rendszer, amely a pozitív esetek felkutatásában nagy, nagyobb szerepet játszana. Globális pandémiáról van szó, világjárványról, tehát ez nem csak a legkevésbé fejlett országokat, hanem a közepes jövedelmű országokat, Brazíliát, Perút, Indiát és természetesen Afrikát is fenyegeti, és a nagyon a gazdasági rendszer ezekben az országokban nagyon törékeny, és ez is nehéz, illetve a pandémia közvetett költségeire is fel kell hívnom a figyelmet, főleg az élelmiszer biztonság, élelmiszer válság problémáira. Itt nem csak a pólia, malária, a tuberkulózis, még akár ebola fellángolása is felmerülhet, de erről hallunk már letelt a 10 perc, elnézést, elnézést. Sajnos 10 percet kellett, hogy adjak a három hozzászólónak. Elnézést, elnézést, nem tudtam. Ezzel akkor most befejezem, és átadom a lehetőséget az Eko és az easz Köszönöm. E Ekásznak köszönöm. Give the floor then to Mikael. Köszönöm szépen, akkor megadom Mikael Köhlernek a szót. Mr. Kohler, please. Kohler úr, kérjük, hogy nyomja meg a speak gombot. Igen, hallanak most? Szuper, jó reggelt kívánok! Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt elnök úr, nagy megtiszteltetés, hogy folytathatom ezt a tájékoztatót, amelyet kollégám Marietta Jager kezdett el, és a Team Europe megközelítés, ahogy tudják, nem csak egy olyan megközelítés, amely az intézményeket érinti, hanem a tagállamokat, az egyéb pénzügyi fellépést is, de még három, e, három komponens tartozik ide, a humanitárius komponens, az egészségügyi, illetve a társadalmi-gazdasági változásokra adott válasz. Én Nyilván a humanitárius dimenzióra szeretnék kitérni, és elnök úr is rákérdezett, hogy mi a helyzet a világban. A DG Eco-ban egészségügyi szakértők egy csoportja több mint 50 országban gyűjt tapasztalatokat, heti elemzést készítenek, és ezt az elemzést az európai intézményekkel megosztjuk, az EKS-szel is, többek között, és a helyzet a következő. Latin Amerika most tapasztalja meg ennek a járványnak a csúcsát, Peru, Mexikó, Brazília, Chile szemlálja a legtöbb esetet. Itt a tíz országban vannak a vannak ezek a számok most a legmagasabban, tízezer fő, nagyon sok egészségügyi dolgozót érint ez. Észak-Afrikában elég lassan terjed a vírus, ami jó hír. Irán, Banglades, Pakisztán, Indonézia pedig hirtelen az esetek megugrását jelezte. Indonéziában van a legnagyobb szám most, ami pedig a közelkeletet illeti. Iránban a tesztelési kapacitást 8000 tesztre növelték naponta, most egy második hullámról számolnak be. Tunézia, Szudán, Szíria, pedig az egyes közösségekben is beszámolt arról, hogy nagyon gyorsan terjed a vírus, ami Közép-Afrikát illeti. Kamerunban még mindig nő az esetek száma, és Közép-Afrikában különösképpen igaz ez, hogy az egészségügyi dolgozókat ez nagyon érinti. A halálesetek több mint 30%-a egészségügyi dolgozó. És ami pedig Tanzániát és Burundit illeti, itt a nemzetközi egészségügyi szabályok végrehajtása nem megfelelő, illetve a jelentéstétel sem. Jemen különösen aggályra ad okot, mert a tesztelési kapacitás nagyon korlátozott az ország déli részében, és a de facto hatóságok nem nagyon foglalkoznak ezzel, hogy a nemzetközi közösséggel együttműködjenek a válság kezelésében, tehát nem egészen tiszta a helyzet. Ami Közép-Ázsiát illeti, a COVID nagy hatást gyakorolt a migránsokra, ugye az ő munkakörülményeik, életkörülményeik miatt egyre gyorsabban terjed a fertőzés, a megelőzés lehetősége pedig egyre csökken. Több kritikus tényezőről van itt szó. Nyilván önök is tudják, hogy például Afganisztánban már most túlterhelte az egészségügyi rendszer dióhéjban azt mondhatnám, hogy Európáról, hogy többé-kevésbé stabil a helyzet, és remélem, hogy nem lesz nagyobb, jelentősebb második hullám. Latin Amerika, Közép-Ázsia és Kelet-Európa nem tartozik ide, sajnos itt is előfordulhat egy második hullám, mert nagyon sok kiszolgáltatott társadalmi csoport van, a szegények, a migránsok, a hontalanná váltak, tehát ő rájuk kell összpontosítania a humanitárius reakciónak. Eddig 269 millió eurónyi projekt van folyamatban annak érdekében, hogy reagáljunk. Tehát 269 millió euróról van szó. Miről is, miből is áll ez? Először is vannak olyan projektek, amelyek már zajlanak, vagy pedig nem sokára beindulnak. Az alapokat átirányítottuk a járvány kezelésére elnök úr kérdezte, hogy hogyan tudunk eh, tovább lépni. Egyelőre nem vettünk el pénzösszegeket máshonnan, tehát az élelmiszerbiztonság, az egyéb területekről, hanem olyan forrásokat használtunk fel, amelyek egyébként is az egészségügyi szektor eh, támogatására kerültek volna és a higiéniai körülmények biztosítására. Tehát hűek maradtunk ahhoz az elhatározásunkhoz, hogy a humanitárius segítségnyújtás nem fogja más területektől elvonni a forrásokat. És a DRC, Kolumbia és rengeteg más országban is már nagyon gyorsan tudtunk reagálni, tehát Kongón és Kolumbián kívül is persze nem csak az egészségügyi szektorról van szó, de az egészségügyi szektor az egyéb betegségekkel szembeni küzdelemben is fontos. A WHO-val együttműködünk, és további 30 millió eurós támogatást nyújtottunk ugye a stratégiai tervhez. Tíz leginkább érintett országban valósul ez meg, ezek közül az egyik Afganisztán. A vészhelyzetre tartalékolt forrásokból, ezt megköszönöm a parlamentnek a támogatást ehhez, tehát ebből sikerült mozgósítani további 50 millió eurót. Ez az összeg most a válságkezelést segítő programokat támogatja a leginkább érintett országokban. Olyan országokban, ahol nagyon sok hontalan van, Például ugye a rohingák Myanmarban, Bangladesben, a Szahelövezetben is hasonló a helyzet, illetve Jemenben és Palesztinában, de Venezuelát is említhetném. Még sorolhatnám a példákat, de az időm azt hiszem nem engedi ezt meg. A hozzáférésre is rákérdeztek, hogy a kiszolgáltatottakra hozzáférünk-e kiszolgáltatottakhoz hozzáférjünk-e. Van egy légi támogatás, légi kezdeményezés, amely segíti a humanitárius támogatás célba juttatását, illetve humanitárius dolgozókkal is együttműködünk. Például a Közép-Afrikai Köztársaság, Csád, a, Csád, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Szudán és más országok is most már légihídon keresztül is kapnak támogatást, és Afganisztánban is ezt szervezzük meg. Haiti, Burkina Faso, Szudán és egyéb úti célok is szerepelnek a listán, nő a légijáratok száma, nagyon jó a koordináció a tagállamokkal és a World Food programmal, tehát a világélelmezési programmal, mert ugye a nemzetközi közlekedési összeköttetések most nem működnek tökéletesen a válság miatt, és így ugye nehéz eljuttatni a segítségnyújtást, de így, hogy a ezzel a, az együttműködéssel dolgozunk, meg tudtuk szervezni 10 millió euró értékben, hogy a védő eszközök, a lélegeztetőgépek, a felszerelés és így tovább eljuthasson a helyszíre. Mindig a tagállamokkal szervezzük meg ezt a fellépést. Köller úrat hát felszólítja az elnök úr, hogy legyen szíves, fejezze be, hogy át tudja adni még kollégájának a szót a bizottság részéről. Igen, ezt meg fogom tenni, elnök úr, köszönöm szépen, de a három-négy kihívásról még akartam beszélni. Ugye a lakosság, akinek segítségre van szüksége, nem mindig kapja meg a támogatást, nem mindig tudunk eljutni hozzájuk. Gyakran félretájékoztattak az emberek, tehát mindenféle hamis tényeket hisznek el, elhíreket a betegségről, plusz szankciókat is vezetnek be bizonyos államok, tehát ezekre is oda kell figyelnünk a válságkezelésben. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, és akkor most Lottek Nüsze következik az LKS-től, az Európai Külügyi Szolgálattól. Kérem szépen Knudsen asszonyt, hogy nyomja meg a mikrofonját, tehát a speak gombot legyen szíves nyomja meg Knudsen asszony. Úgy tűnik, hogy Knudsen asszony összeköttetésének a sebessége nagyon alacsony, úgyhogy nem tudjuk őt meghallgatni. Ezért most a kérdéseket hallgatjuk meg, és hogyha sikerül a, javítani az internet kapcsolaton, akkor visszatérünk még Knudsen asszonyra. Először a társelőadóknak adnám meg a szót, a saját kezdeményezésű jelentésünknek ugye két társelőadója van, utána pedig a szakbizottság azon tagjai kapnak szót, akik már előre jelezték, hogy szólni kívánnak. Tehát a néppárt képviseletében először Hirdegárd Bentele következik, aki az egyik társelőadója ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek. Hildegár nincsen összeköttetésben velünk, úgyhogy Robert Neuser következik a szocialista frakcióból, aki a másik társelőadó. This Mr. Neuser. Press the speak button. Kérjük szépen Neuser urat, hogy legyen szíves a speak feliratú gombra rákattintani. Mr. press the speak button, please. Noiser urat kérjük tehát, hogy a speak gombra kattintson rá. Okay, uh, we have a problem with our co Hát azt hiszem a társelőadóinkkal van egy kis probléma, majd visszatérünk rá, akkor Hölvényi György következik a néppárt frakciójából. Köszönöm szépen, kedves kollégák! És elnök úr, elnézést, egy pillanat beállítom a kamerámat. Csak hogy rövid legyek. Tényleg több hét eltelt, de most végre megkaptuk az információkat. Nagyon sokáig az volt a helyzet, hogy nem kaptunk rendszeres információt, ezért szeretném megköszönni ezt a bizottságnak most, hogy igyekeztek bennünket tájékoztatni, és köszönöm Köller úrnak is a részletes információkat, hogy ilyen rövid időben is azért igyekezett ennyire részletes információkat adni. Szerintem nagyon fontos, hogy az állampolgárainknak milyen üzenetet küldünk, tehát fontos az átláthatóság, a hitelesség, Ez nagyon komoly ígéret, és nem könnyű elmagyarázni az állampolgárainknak, hogy miért fontos az, hogy az EU Afganisztánban vagy Jemenben legyen jelen, vagy akár Kongóban, és hogy igyekezzen ott segíteni, ha az emberek életét könnyíteni. Tehát ennyit az információról, a tájékoztatásról, és most pedig a fellépésről. Szerintem mindenkinek hatalmas kihívás most cselekedni, viszont nagy a lehetőség is, ami ebben rejlik. És nem is a saját kezdeményezésű jelentésre gondolok, vagy a rendeletek végrehajtására, hanem a gyakorlati cselekvésre, ha a partnerországok azt látják, hogy Európa tényleg összeköttetésbe tud lépni velük, és így nyújts kézzelfogható segítséget, ez szerintem nagyon hasznos lesz a közeljövőben. Jáger asszonyhoz intéznék egy konkrét kérdést a költségvetésről. Fontos most a költségvetés, amit a partnerországoknak adunk, ez a támogatás. Most új nevet adtunk ennek, ugye Team Europe nevet adtunk ennek a segítségnyújtásnak. Több országot segít az EU, Etiópiában 10 millió, Sierra Leone-ban 25 millió, és összegről van szó. Engem tényleg érdekel, hogy hogyan tudják célzottan ezt a támogatást eljutatni az érintettekhez, és hogyan garantálják azt, hogy ez látható is legyen az ottani állampolgárok részére. Köszönöm szépen. Köszönöm, Udo Bulman következik a szocialistáktól. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Marietta Jágernek és Michael Köllernek ezt az átfogó tájékoztatót. El kell, hogy mondjam, hogy a sok-sok számadatban egy picit elveszünk, mert már csak az, hogy ezt hallgatta. persze tudom, hogy itt hatalmas pénzösszegekről van szó, de már csak azáltal, hogy ugye hallgatjuk ezt a felsorolást, egyik győzelemről a másikra ugrálunk, de közben ugrunk, de közben a valódi igényekről elfeledkezünk. Hát nem tudom, hogy megkaphatjuk-e ezt az információt írásban a számadatokkal együtt, hogy ne vesszünk el bennük, illetve azt is kérnék írásban, hogy a különböző területeken a gazdasági segítségnyújtás, humanitárius segítségnyújtás terén milyen jövőbeni fellépést is terveznek. Tehát ezeket, ha megkaphatnánk írásban, az nagyon jó lenne, illetve a szűk keresztmetszetekről is tájékoztatást szeretnék kapni a végrehajtásban. Nagyon örülünk annak, hogy ugye az egyes országokról is van tájékoztatás, hát nem is lehetne más kép, hiszen minden ország helyzete más, de van stratégiánk arra, hogy ezeket a szűk keresztmetszeteket feloldjuk a végrehajtásban? Én erre gondoltam, miközben hallgattam Jáger asszonyt, amikor a frontloading loadingról beszélt. Ez ugye persze egy nagyon értékes eszköz a költségvetésben, de kérdezem, hogy ő például elégedette azzal, amit az EU tesz, és fel tudná-e becsülni, hogy összességében mekkora összegre lenne szükség, hogy a humanitárius segítségnyújtást, egészségügyi ágazat megtámogatását egybevéve nyújtsunk. Tehát elegendő -e mindaz, amit eddig az EU a nemzetközi közösség adott? Hasznos lenne még a tagállamainkkal kapcsolatos információ is, és hát nagyon aggasztó arról hallani, hogy micsoda kockázatoknak vannak az egészségügyi dolgozók kitéve a vírussal kapcsolatban. Mit tehetünk, hogy biztonságosabban dolgozhassanak azok az emberek, akik az első sorokban küzdenek, mert hát ez tűnik a legfontosabbnak ahhoz, hogy a problémát le tudjuk küzdeni. Köszönöm szépen, és persze támogatom a kérést, hogy kapjuk meg az információt írásban is, és remélhetőleg a bizottságtól majd az ülésünk után megkapjuk az információt. Átadom a képviselőknek és a koordinátoroknak a szót, akik szót kértek, és Sász Görenc következik a Rinyútól. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen a bizottság képviselőinek EKS-nek és másoknak is, akik, és Zekónak, akik nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondtak. Néhány kérdésem lenne. Az első kérdésem az, hogy hogyan lehet garantálni a gyógyszerekhez való egyetemes hozzáférést olyan körülmények között, amikor egyes országokat szankciók sújtanak Iránra, Kubára, és koreára gondolok, Venezuelára, függetlenül attól, hogy az ott hatalmon lévő rezsim kedvünkre van-e, vagy nem, de bizonyos feltételeknek teljesülni kell. Zekhótól kérdezem. Az Európai Unió részvételével vagy anélkül a szankciók hatással vannak -e er-, ezekre az országokra, tehát van, megvalósul-e a gyógyszerekhez való egyetemes hozzáférés? A válság közepette hogyan kommunikáljuk ezt partnereink felé a fejlődő országokban. Én többször is hangsúlyoztam már, hogy mindenképpen figyelembe kell venni a malária, a tuberkulózis és az AIDS elleni harc globális jellegét, hiszen ezek a betegségek mindenhol jelen vannak, még azokban a régiókban is, amelyek nehezen hozzáférhetők és megközelíthetők. Jó lenne, ha nem lenne átfedés a globális alappal. Ez lenne a második kérdés. A harmadik kérdésem inkább megjegyzés. Jó lenne, hogyha rendszeresen tájékoztatnánk, tájékoztatnának minket a gazdasági helyzetről. Elmondom miért. Partnerországaiknak gazdasági nehézségeik vannak, ez nyilván differenciáltan kell látni, meg kell meg kell különböztetni az endogén fejlődési helyzetet. Vannak olyan országok, amelyek nem annyira függenek a nemzetközi gazdasági helyzettől. Ugyanolyan veszélyeknek vannak ők kitéve például, mint, a, mint az ázsiai országok, amelyek alapvetően exportra termel, termelnek. Kína szerepe növekszik-e, avagy nem? Szerintem azért látható, Kínában, mint hogy az Európai Beruházási Banktól kölcsönt kellett felvenniük, mi ezzel kapcsolatban mi a bizottság, mi a bizottság elképzelése ezzel kapcsolatban, a Bérózi kötő, kikötőnek a finanszírozásáról van szó. Tehát mit gondol erről a bizottság, mit gondol a bizottság az eladósodásáról, a világbank szerepéről, és ami, ami a, a kereskedelmi bankoknál felhatalmazott, ami a kereskedelmi bankoknál felhalmozott hiteleket illeti, ez nyilván a Párizsi klubhoz tartozik. És voltak strukturális gazdasági problémák már a válság előtt is. Nem tudom, hogy ma erre jut-e idő, de a kérdés továbbra is érvényes. Vajon a járvány után hogyan fogjuk a strukturális gazdasági problémákat megpróbálni megoldani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. Most a többi képviselő következik, aki feliratkozott. Dominik Bild, Belátel Kemp, és utána pedig Anthony Comin Olivers. Dominik Bild tehát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy mindannyian odafigyelünk arra, hogy Eritre- Eritreában milyen változások történnek. Én egy írott kérdést tettem fel a bizottságnak egy autópályépítéssel kapcsolatban, illetve hogy a kínai, kínai hatóságoknak milyen szerepe van ebben. Én úgy gondolom, hogy a kínaiakkal megkötött szerződések nem veszik figyelembe a szor- szociális normákat. Ezen az autópály építésen a munka a, munkáltat, a munkavállalók körülményei nem megfelelőek. Az ILO 182-es Bildasszony félbeszakítja Bildasszonyt az elnök. Bildasszony, nem Eritreáról beszélünk, Eritrea a következő napi rendi pont. Még a COVID-19-ről beszélünk. Arról van most szó, hogy a Team Europe hogyan tud megnyilvánulni, mit tesz a bizottság, a következő napi rendi pont lesz majd Eritrea. Igen. És? Yeah. So uh... Jó. Ön ugye Eritreáról beszélt, úgyhogy ezt majd egy később időpontban fog megtárgyalni, amikor Eritreára térünk rá. Akkor ismét felteheti a kérdését. Nézzük a következő hozzászólónkat. Kemp kolléga az ECR-től. Uh, not connected, non attached. Nem, akkor Antonin Komin Olivers következik. Diputado Comín Olivares. Tiene la palabra en este momento. Ön következik, Comín Olivares úr. Meg kéne nyomni a speak gombot, az elnök úr megadta önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek. A kérdésem arra vonatkozik, hogy az Európai Unió hogyan léphet fel, mint diplomáciai hatalom azon országokkal kapcsolatban, vagy az országokkal szemben, ahol tagadó kormányok vannak hatalmok, tehát olyan kormányokkal szemben, ahol a ahol például, mint Brazília esetében, a kormány gyakorlatilag tagadja, hogy lenne járvány. Ez egy nagy regionális hatalom, és a brazil kormány teljes mértékben negálja, tagadja, hogy ez egy komoly járvány lenne. Ennek a hatása rendkívül káros, főleg Brazíliában, és főleg az autókton lakosságra. Szerintem az Európai Uniónak valamilyen féleképpen mégiscsak föl kéne lépnie. Nem tudom, hogy a fejlesztési politikát lehet-e ilyen kérdések, vagy ilyen, ilyen feltételek közepette módosítani. Brazíliában nagyon sok áldozata lesz a járványnak, olyan áldozatok ezek, amelyek elkerülhetők lettek volna. Nem tudom, hogy az Európai Unió fel tud-e lépni ilyen esetben. Nem csak az együttműködési politikára gondolok, hanem a diplomáció hatalomra, illetve különböző szankciókra is. Köszönöm szépen. Okay, thank you. And then... Köszönöm szépen. Monika González következik az SND-től. Thank you. Eh, Köszönöm szépen. Örülünk annak, hogy a tanács 36 milliárd eurót tett elérhetővé a járvány elleni harcban. Április óta ez egy hatalmas összeg, de azt gondoljuk, hogy amit a Team Európa végez, az még mindig túlságosan gyenge. Csak 4%-át fordítják a rendelkezésre állható összegnek erre a kérdése. Nos, Latin Amerika egyértelműen a járvány, a világjárvány új epicentruma. Kérdésem, hogy a bizottság tervezi azt, hogy más alapokat is mozgósít Latin Amerikában, tudván, hogy ez a járványú epicentruma. Nem tudom, hogy gondolt-e arra a bizottság, hogy a szerint kéne a segítséget nyújtani az érintett területeknek, hogy mennyire súlyos egy adott területen a válság. Nem kéne módosítani például az előre meghatározott alapelveket, az szerint, hogy a vírus milyen hatással jár, milyen áldozatokkal jár egy-egy konkrét területen. Én úgy gondolom, hogy újra kéne definiálni az elosztás szabályait, az alapok elosztásának szabályait a helyzet függvényében. Köszönöm szépen. Pier Francisco Majorino következik az SND-ből. Majorino, connected? kapcsolatban vagyunk vele? Hétfő reggel van, úgyhogy sok a gond a kapcsolattal. Nem, megszületett a kapcsolat. Akkor Pierre Francisco Majorino következik az SND-ből. Mr. Majorino, press the speak button. Kérem, hogy nyomja meg a mikrofonját, a speak gombot. Hallanak? kérdezi Majorino úr. Igen, halljuk, nem látjuk, de halljuk. Mr. Majorino, please. Majorino, mikrofonját kéne megnyomni a speak feliratú gombot. Igen, megnyomtam. We can hear you, so ask the question. Okay. Halljuk, úgyhogy felteti a kérdését. Jó napot kívánok! Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük. Köszönöm azt, hogy hozzászólhatok. Szeretnék aggodalmamnak hangot adni. Azzal kapcsolatban, hogy a humanitárius segélyek egy részét átalakítják olyan nem halljuk, megszakadt a kapcsolat. Mr. Majorino? Majorino úr, itt van még? You please press the speak button. Még egyszer meg kéne nyomni a mikrofont. Hear me? Hallanak? Igen. Jó. Oké. Okay. Eh, non so a che punto... Nem tudom, hogy mikor veszett el a kapcsolat, úgyhogy előről kezdél. Aggódom amiatt, hogy a humanitárius segélyeket átnevezik, elosztják, felosztják. Attól tartok, hogy nem a nehézségben élő lakosságot fogják majd támogatni. Ezzel kapcsolatban szeretnék többet tudni, tehát nem szabad a jelenleg folyóban lévő projekteket megszüntetni. természetesen az egészségügyi jellegű, vagy közegészségügyi jellegű projekteket is meg kell valósítani, amelyek most születtek, most merültek fel a járvány során. Kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban kaphatnék-e plusz információt? Jó lenne több részletet megismerni a humanitárius segélyek sorsával kapcsolatban. Második dolog, menekültáborok. Nos, a menekültáborok esetén pontosan milyen módon kívánják támogatni az ott élőket, mire gondolnak, mire gondoltak, milyen tervei vannak az Európai Bizottságnak, ezzel kapcsolatban is szeretném a véleményüket hallani. Thank you. Then I give the floor to Köszönöm szépen. Bernard Simla következik az ID-tól. hoffe, Sie können mich Jó reggelt kívánok, remélem, hogy hallanak. A kérdésem elég rövid. A közel-keleti Afganisztán, Pakisztán és India régióra szeretnék koncentrálni. Itt kicsit jobban meg tudom ítélni a helyzetet, hiszen néhány évig itt értem. Az a kétségem merült fel, hogy az adatgyűjtés alapján, az itteni adatok alapján valóban abból indulhatunk ki, hogy ezek helyesek. Kérdésem, kérdésem hogy milyen alapon vesszük az adatokat, milyen adatok alapján mérjük azt, hogy mennyi segítségre van szükségük ezeknek az országoknak. És ez az, ezeket az adatokat rendelkezésre lehet, tudja bocsátani nekünk az Európai Bizottság, hogy láthassuk és megítélhessük azt, hogy a segítségünkre mennyire van szükség, és mennyiben de milyen adatokból indulnak ki. Egy átfogó jelentésre lenne szükség, nem pedig egy nagyjáboli leírására a helyzetnek. Úgyhogy ezt kérdezem, hogy rendelkezésünkre tudják-e bocsátani. Köszönöm szépen. Miguel Orbán Crespo az utolsó hozzászólunk a GUE-tól. Jó napot kívánok! Köszönöm, elnök úr! Köszönet! a tolmácsoknak, illetve a technikusoknak is, akiknek segítsége nélkül nem jöhetett volna létre ez a távülés. Kérdés, kérdésem a bizottsághoz, hogy hogy a fejlődő országokban vannak-e olyan programjaik, amelyek arra irányulnak, hogy az egészségügyben dolgozókat védjék? Nyilván nem csak arról van szó, hogy segít kell nyújtani, hanem az önállóságot kell próbálni elérni ezekben az országokban. Ugye a járvány kapcsán vészhelyzet alakult ki, de elképzelhető, hogy jövőben is kialakulnak még hasonló járványok. Vajon hogyan lehet az egyetemes egészségügyi ellátás, illetve illetve szociális védelmet kiépíteni, hogyan lehet ezt fejleszteni. A közegészségügynek nagyon nagy szükség lenne erre. Már föltettünk egy kérdést korábban a bangladesi ruhaiparban dolgozókra, az ő védelmükre vonatkozóan is. Sok esetben sajnos rabszolgamunkáról is beszélnünk kell. Kérdése, hogy a bizottság segíti-e valamilyen módon ezeket a munkavállalókat? Aztán az adósságról is beszélnünk kell. Számunkra az adósságtól való megszabadulás azt jelentheti az déli országok szempontjából, hogy végre igazi védőintézkedéseket tudnának kialakítani, vagy szociális intézkedéseket. Kérdésem bizottság felé, hogy az adóság visszafizetési moratóriumot kívánják-e kiterjeszteni, illetve valamilyen módon nyomást gyakorolnak-e, vagy hatást gyakorolnak-e a különböző nemzetközi bankügyi és pénzügyi szervekre, hogy kiterjesszék ezt a e, moratóriumot. Még egy utolsó kérdés, a bizottsághoz milyen intézkedéseket szándékoznak tenni a palesztinai és a gázai területeken kialakult humanitárius vészhelyzettel kapcsolatban? Az izraeli kormány nagyon szerencsétlen intézkedéseket tett, illetve lépéseket lett, tett Cisjordániát egyoldalú, egyoldalúan elfoglalta, hogy ezt valahogy hívjuk, hogy ezt nevén nevezzük ezt a dolgot. Ezzel kapcsolatban milyen tervei vannak a bizottságnak. Köszönöm szépen, még egy következik, még egy képviselő. Carlo Zurinyó következik az eszenítől. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is hadd mondjam el azt, hogy a Team Europe munkája a COVID járványjal kapcsolatban, illetve a lakosság megsegítésével kapcsolatban nagyon örvendetes, de most már előre kell tekintenünk, a jövőbe kell tekintenünk. A COVID-19 akár változást is okozhat Afrikában, hiszen az iparosítással azonnal jelleggel kell kezdeni foglalkozni Afrikában. A válság néha tehát lehetőség is lehet, alkalom lehet arra, hogy dolgokat megnéz, megváltoztassunk, és lehet, hogy átrendeződhet a kotonúi megállapodás utáni világ is. Különleges intézkedéseket hoztak a világban, nem csak Afrikában, máshol is. Egyes afrikai országokban az autoriter az autoriter intézkedések is szélesebb körülvé válhattak. Ezzel kapcsolatban milyen tervei vannak a bizottságnak? Illetve még egy kérdés, a WHO imáron nem támogatja anyagilag az Egyesült Államok. Mit tegyünk ezzel kapcsolatban? Nem kéne a WHO felé szolidaritásunkat kimutatni és megnövelni a segítségnyújtást. Köszönöm. Akkor most újra az Európai Bizottsági a szó, Mariette Jäger elment, hogyha jól ö, értettem. Remélhetőleg, hogy Digitevco-tól kapunk írásbeli válaszokat a képviselő kérdéseire. Ez is elfogadható lenne de elvárható is, hiszen mi ellenőrizzük a bizottságot, és akkor Michael Kollernek adnám meg a szót, a DJ echo tól tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a képviselőknek ezért a nagyon gazdag vitáért, gyümölcsöző vitáért annak ellenére, hogy technikailag azért el vagyunk választva egymástól, nyilván, hogyha mindenki jelen lenne a teremben, akkor egész más alakulna a hangulat. Hölvényi úr, ön helyesen vetette fel, hogy a krízisre adott válasz nagy lehetőség is, és szeretném ezt a pontot kiemelni. Ez, ez sok területen ö, ö, lehetőség, egy szorosabb, koordináltabb megközelítés az Európai Uniós intézmények, a tagállamok jobb koordinációja, közötti jobb koordináció, és erről van szó a Team Europe-ban, ezt kell folytatnunk a járványra adott válaszon túlon is. Mellett, emellett ez egy nagy esély arra is, hogy a Nexus választ alkalmazzuk, válaszolnunk kell arra, ami most történik az egészségügyi alapban, de az egészségügyi ágazatra gyakorolt hatások, illetve szociogazdasági hatások adják azokat a makrogazdasági hatásokat, amelyek az egyéni embereken csapódnak le, mert mondjuk nem tudnak átlépni a határon, nem tudnak dolgozni, stb. És a válasz erre a nexusban van. Harmadszor pedig ki szeretném emelni, hogy a Európa láthatósága globális válaszadóként, globális fellépőként, és egy, a saját értékeink képviselőjeként jobban megjelenünk, aztán megjelenünk. Aztán egyéb más hatalmakat is látunk, vagy blokkokat is látunk eh, a pandémia során, amelyek a saját propagandájukat akar, akarják érvényesíteni, de mi, mi nem ezt csináljuk, de teljesen világos, hogy amikor az EU humanitárius segítségnyújtásról beszélünk, eh, Afrikába érkező gépeket a civil társadalom, sajtó, a kormány fogadja, és igazán láthatóak vagyunk. Ez egyik legfontosabb partnernek számítunk ezekben az országokban, és ez mindenképpen jó dolog, ezt folytatni kell. Bulman úr, írásbeli választ kért. A jelentések rendelkezésre állnak. Sajnálom, hogy ilyen ilyen zavar, ilyen, ilyen sok számot kellett mondanom, és ezzel összezavartam néhány képviselőt, de az Európai Bizottság természetesen rendszeresen és akár rendelkezésre bocsátja az adatokat. Hadd mondjam el, hogy a helyzet még mindig mozgásban van, alakulóban van, és nem arról van szó, hogy ha most egy jelentést elküldünk, attól nem lesznek, hogy úgy mondjam, teljesen aktuális információval ellátva, hanem követni kell majd a havi jelentéseket, folyamatos aktualizálásra van szükség, ezt szívesen megtesszük. Bolman úr, a, az egészségügyben dolgozókra gyakorolt, vagy leselkedő veszélyekről is beszélt. Nos, hát ezt látjuk itt e-, Európában is, Lombardiában például, nagyon sajnálatos módon nagyon sok egészségügyi dolgozó fertőződött meg. Azt gondolom, hogy erre már nem, nem sikerült még erre egy meggyőző megoldást találni, de hadd mondjam el, biztosítanunk kell, hogy a személyek védelmét szolgál, szolgáló felszerelés, a maszkok, az arcvédők, a kesztyűk, stb. Ezekre nagyon nagy szükség van. Az világban több mint száz ország kérte már az Európai Uniótól, hogy ilyen e, e, felszereléssel lássa el. Tudjuk, hogy mennyire nehéz volt Európán belül is a szolidaritást megszervezni, hogy megfelelő e, eszközöket szállítsunk országok között. Most ezt már meg tudjuk tenni. E, most Európán belül is, hogyha jól értettem, tudunk e, előállítani és azt hiszem, hogy hamarosan most már jobb helyzetben vagy, leszünk, illetve már jobb helyzetben vagyunk, hogy a partnerországokat is megsegítsük ezen felszerelésekkel. González képviselő arról beszélt, hogy tehetünk-e többet Latin Amerikáért, átirányíthatjuk-e az eszközöket. Hát egyrészt biztos vagyok benne, González mondja, hogy szorosan figyelemmel kísérte a donor konferenciát a venezuelai válság kapcsán néhány hét, hete. Itt az európai felajánlás is jelentős volt, de mások felajánlása is, hogy a régióban a COVID válságra reagálni tudjunk. 5 millió ember árasztotta el Venezuel, ember árasztotta el Venezuelát, itt segíteni kell. Amikor a betegség olyan szinten elterjedt, hogy nemzetközi fellépésre volt szükség, ez május elején volt, Természetesen egy pillanatot sem vesztegettük, azonnal rendelkezésre állítottunk pénzeket, de márciusban még teljesen nem volt világos, hogy a pandémia helyzet júniusban hogyan néz ki. Most Latin Amerika akkor még abszolút márciusban nem volt a fókuszunkban, mert a vírus sokkal később eh, jutott el oda. Úgyhogy ez eh, eh, megtanít bennünket egy dologra, mégpedig arra, hogy nagyon komolyan kell vennünk a e, kötelezettségeinket, illetve az ígéreteinket, illetve az írmarkolt pénzek e, e, címkézett pénzek rendelkezésre bocsátását. Most nem azt kell elmondani a WHO-nak, hogy hogyan ő használja fel a pénzt, hanem a WHO a saját szakértelmét használja arra, hogy eldöntse, hogy hol van szükség a pénzre, hogyha új sürgősségi helyzetek, vészhelyzetek merülnek fel, új országok kerülnek fókuszba, akkor oda kell irányítani a pénzt. A WHO-val ez, ebben policy eh, párbeszédet folytatunk, és eh, most azokat a pénzeket, amelyeket egy hónappal ezelőtt még Afrikának adtunk volna, most eh, Dél-Amerikába kell, kell irányítani, csatornázni, így alakult a helyzet. Aztán, amit Majorino úr mondott, világosan kell fogalmazni, nem vettük el a pénzt más fontos humanitárius segítségnyújtási programoktól, hanem a már tervezett, az egészségügyben már tervezett programokat igazítottuk ki. Az Európai Parlament segítségével humanitárius tartalékból is mobilizáltunk pénzt, az Emergency Aid tartalékból is friss pénzt, tehát nem vettünk el semmit, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a humanitárius projektek közül sokat nem tudtunk végrehajtani, amelyiket terveztünk már egyébként, mert nem volt repülőjárat, mert nem tudtak utazni a segítségnyújtók, mert nem tudtunk szállítani dolgokat. Tehát számos projekteket nem tudtunk megvalósítani, és azt a pénzt e, most kiigazítva a programokat erre irányítjuk át. Hogyha az egészségügyi ágazatot erősítjük, hogyha jobban felszereljük az egészségügyi dolgozókat, akkor ezzel a COVID ellen védekezünk, de a polió ellen, de a más fertőző betegségek ellen, és ami a közép-hosszú távú választ illeti a választ a válságra, akkor meg kell nézni, hogy az egészségügyi ágazat hogyan lehetne ellenállóképesebb. Erre kell koncentrálni, és az 5 milliárd eh, euró rendelkezésre bocsátásával a humanitárius válaszadást is eh, erősítjük. Eh, tehát erősítjük az egészségügyi ágazat ellenálló képességét a partnerországokban, és főleg ott, ahol menekültek, menedékesek, belföldön menekülők nagy száma jelenik meg, főleg ott nagyon fontos erősíteni ezeket a rendszereket, és ez egy nagyon jó beruházás. Látjuk, milyen gyorsan terjed a vírus, és semmi értelme annak, hogy, hogy itt Európában nincs vírus, de a szomszédos országban, Afrikában megterjedés nagyon súlyos méreteket ölt, akkor mi lesz az üzleti utazásokkal, mi lesz az, általában az utazással, Afrikából visszajönnek, megint behordják a vírust, e, világszerte kell megoldani ezt a problémát. Kérdés, hogy mennyire e, megbízhatók a statisztikák. Tudjuk, hogy meg az Európai Unión belül is a statisztika nagyon heterogén. Egyes országok meglepően magas számokról beszél, számolnak be, mások meglepően alacsony számokról. Tehát ez nem mind a, a statisztika megbízhatóságáról szól, hanem arról is, hogy mennyi tesztet hajtottunk végre, stb. Még csak a kezdetekben vagyunk, a dolog elején járunk. Az öt regionális központban, amit az Európai Bizottság és az ECO amivel az ECO rendelkezik a világszerte adott humanitárius segítségnyújtást tekintve, napi szinten a screening változik, minden rendelkezésre álló adatot felhasználunk. Természetesen a menekültáborokban sokkal nehezebb megbízható adatokhoz jutni, de még akkor is, hogyha nem megbízható az adat, látunk tendenciát az elmúlt két-három hónap tendenciáit le lehet vonni, és látjuk, hogy hogyan alakul a dolog. Urbán képviselő kérdésére válaszolva, Pakisztánról kérdezett, két projektet Palesztinára vonatkozó kérdést tett föl. Már két projektet valósítottunk meg kifejezetten a Covid-ra adó reagálás 5 millió euró keretében. Aztán a szankciókról is elmerült egy kérdés, felmerült egy kérdés. Hát elnök úr, ez itt egy kicsit egy külön vitára lenne szükség ehhez. Különböző szankciók vannak ezzel kapcsolatban. Európai szankciók, ENSZ szankciók, más szankciók. Ezek a szankciók, ezek természetesen természetesen hát ezeket a humanitárius kivételes helyzetet figyelembe kell venni. Akármi is történik, számos humanitárius segítségnyújtó bankok is, amelyek segítséget nyújtanak, pénzt utalnak át, itt tisztában kell lenni az embargószabályokkal, szankciószabályokkal, a kormányokkal, a bankokkal, felvesszük a kapcsolatot mindenkivel, az Egyesült Államokkal is, itt nagyon aktív párbeszédet folytatunk. Biztosítani kell, hogy a humanitárius tevékenységet kivegyék a szankciórezsimből. Levelet küldünk NGO-knak, illetve más nagy szervezeteknek, amelyek az segítségnyújtást végrehajtják, hogy biztosítsuk őket arról, hogy, hogy mögöttük állunk, és, és, és ezeket a leveleket a bankoknak meg tudják mutatni, Oxfam, illetve más szervezetek be tudják mutatni, hogy Európai Unió és más nemzetközi szervezetek finanszírozzák az ő tevékenységüket, tehát ezekre nem vonatkozik a nemzetközi szankciórezsim igyekszünk segíteni a humanitárius segítségnyújtók elvárásaira. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen számos esetben a bankok, a közhivatalok olyan úgy használják, úgy hagyják végre a szankciós rezsimet, ami sokkal szigorúbb, mint amit a jogszabály elvár tőlük. Tehát a szankciós rezsim mert ismerni kell természetesen, de érzékenyé kell tenni a piac szereplőit erre is, nagyon fontos, hogy a humanitárius segítség megvalósításához egy nyitottabb gondolkodásra van szükség, mert különben nem fog működni a dolog, nem fogjuk tudni szállítani a e, szükséges eszközöket, és nem fogja ez elérni a, e, a nehézségben lévőket. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Marietta Jáger vissza tudott jönni az ülésre, nagyon örülök ennek, és azonnal meg is adom a szót, hogy megválaszolja a kérdéseket. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Röviden próbálom összefoglalni. Nagyon fontos vita ez, úgyhogy a Green Deal meetinget egy kicsit későbbre helyeztem. A kérdés, ami, kérdések, amiket felvetettek, ezek nagyon fontosak, a follow-up nagyon is szükséges. A Upilainen biztos, a június harmadikai levelre válaszolt, és elküldte a Team Europe beszámolóval kapcsolatos információkat. Biztosítani tudok mindenkit, hogy részletes jelentéssel követjük az önök által felvetett kérdéseket. Mihálynak szeretnék köszönetet mondani a válaszaiért, számos kérdésre válaszolt de ha megengedik, akkor egy dolgot hadd tegyek ki, hadd tegyek hozzá a, az adósság fenntarthatóságával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a felépítés, újrafelépítés fenntartható kell, hogy legyen, és ahogy egy képviselő is elmondta, innovatívnak kell lennünk, új megoldásokra kell koncentrálnunk, legyen zöld, digitális és ellenálló képes a válaszadás. Tanulnunk kell a korábbi hibákból. És ebben az összefüggésben természetesen a DEVCO képessége nagyon fontos, hiszen ez összekapcsolódik a, a, a felelős válaszadással, a, a zöld agendával. Nyilván tudják, hogy a COVID válság előtt az alacsony jövedelmű országok veszélyeztetettsége már 40% volt most a járvány után, és miután az olajárak és a pénzügyi piac, felmentek és a pénzügyi piac problémák hát robbanás szerűen terjednek, vagy súlyosodnak, nagyon súlyosodni fog a veszélyeztetettsége ezeknek az országoknak is a, mi az adóság visszafizetését illeti, 77 fejlődő ország, amelyet érint a COVID-19, ebbe ezekbe az adóság visszafizetési nehézségekbe is kerülnek. 33 milliárdról van szó, amit szociális fejlesztésre lehet költeni. Ahogy Mihály is elmondta, méreható elemzést folytatunk a helyszínen, ahol is a legnagyobb a szükséglet. Ezért azt gondolom, hogy országonkénti megoldásra van szükség az adósság könnyítési programokkal kapcsolatban, és e, a e, fenntartható újjáépítésre kell koncentrálni. Az eszközök ki tudják egészíteni e, egymást. A Team Europe-on belül ugye nagyon fontos a szakértelem, és itt kiegészítik egymást az egyes országok. A kommunikáció elengedhetetlen. A Team Europe átláthatóságot biztosít, tényeket biztosít, és ezért nagyon is örülünk annak, hogy az információt rendelkezésre bocsáthatjuk. Aztán, ami a kiegészítő jelleget illeti, Charles Goebbels említette Gabit és a globális alapot, Természetesen nagyon sok kezdeményezés van, és azt gondoljuk, hogy globális válaszadást tekintve, ez ugye május 4-én indult, a kiegészítő jelleg és a szinergia a kezdeményezések között, ez minden partner között biztosítani kell. Ahogy említettem, nem csak Gabi kapott, hanem a globális alap is kedvezményezett volt, és szinergiát kell létrehozni, a szinergia már létezik is, és ezt meg kell erősíteni. Az utolsó dolog pedig, amit említeni szeretnék, a méltányos és univerzális hozzáférés az oltóanyagokhoz. Remélhetőleg ez hamarosan megvaló, amely, amely hamarosan rendelkezésre áll majd. 124 projekt van, amely oltóanyag ezen oltóanyag kifejlesztésével foglalkozik, 10 már klinikai tesztfázisban van. A globális pandémiát kell megállítani, ez nagyon fontos, és ahhoz szükség van a a gyógyszerre, ott biztosítani kell az, az antibiotikumhoz, az oltóanyaghoz és a diagnózishoz való hozzáférést. Lehet, hogy nem tudtam kitérni az összes kérdésre, mert sajnos nem tudtam mindent meghallgatni, de a kollégáim figyelik, figyelemmel kísérik a vitát, és biztosíthatom önöket arról, hogy írásban az elkövetkezendő napokban megkapják a válaszokat, úgyhogy teljes körű tájékoztatást tudunk adni. És még egyszer köszönöm szépen a DEVE Bizottságnak és az Európai Parlamentnek a támogatást. Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, thank you both to my Köszönöm szépen Marietta Jágernek is, a DG Defco-tól, és Michael Köllernek a DG Eco-tól. Köszönöm szépen ezt az eszmecserét, és ahogy tudják, természetesen a szakbizottság tagjait is nagyon érdekli mindez. Már az elejétől fogva hangsúlyoztuk, hogy a bizottsággal nagyon aktívan szeretnénk együttműködni, hogy mi is hozzájáruljunk a munkához. Persze gyakran naponta változik a helyzet, de kérjük, hogyha bármilyen információval rendelkeznek, amely számunkra az önök véleménye szerint fontos, hogy jobban értsük, hogy mi történik a helyszínen, vagy hogyha van még arra javaslatuk, hogy az Európai Parlament ezen kívül mit tehet, amit eddig tesz, akkor kérem, hogy tájékoztassanak bennünket. Ha további kérdések vannak itt a képviselők körében, akkor majd felvesszük a kapcsolatot a bizottsággal. Akik nem kaptak lehetőséget szólásra, kérjük, hogy írásban küldjék be a kérdéseiket, és akkor reméljük, hogy a bizottságtól írásos válaszokat kapunk. Most rátérünk a következő napirendi pontunkra, ez a hetes napirendi pont, az Európai Unió fejlesztési együttműködése Eritreával, a helyzet állása és az Európai Unió politikai célkitűzései, hát kihívást jelent ez a helyzet a fejlesztési együttműködés Eritreának nagyon sok vita tárgyát képezte itt a parlamentben, a szakbizottságunkban. Februárban volt a legrégebbi, a legfrissebb vita, amikor is az LKS-szel folytattunk eszmecserét, a Human Rights Watch, a bizottság és az LKS ugyanis együtt hajt végre egy együttműködési projektet. Súlyos emberi jogsértések vannak Eritreában, és eléggé elszigetelődő tendenciát folytat az eritreai rezsim, ezért ugye az együttműködés sok évig fel volt függesztve. Nagyon érdekel bennünket az, hogy hogyan értékelik a jelenlegi megközelítést, és az is, hogy mi a véleményük az újra beindított fejlesztési együttműködésről, az etiópiai határon, a vörös tengerig nyúló parton. Röviden ugye megnyílt ez az együttműköd, megnyílt ez a határ, de aztán újra lezárták. Most megint megnyitották, egy nagy ha van itt, és ugye Etiópia nem rendelkezik tengerparttal, és fontos számára egy kikötő. Ez ugye az emberi jogi vonaltól független, tehát két különböző megközelítés van. Érdekelne bennünket tehát ez a jelenlegi kettős megközelítés, amit alkalmaznak, és érdekelne bennünket az, hogy az emberi jogi helyzet hogyan áll. Köszönjük szépen a bizottságnak, hogy ismét a rendelkezésünkre áll, és szeretném először a bizottságnak megadni a szót, Hans Stausból fog szólni a DEFCO-ban. Ő a felelős a kelet-afrikai és Afrika szarvával foglalkozó osztályért. Ő utána pedig az Európai Külügyi Szolgálat következik, Lothar Jáske fog szólni, aki a Djibouti-val és Eritreával fenntartott kapcsolatokért felel. Köszönöm szépen! Elnök úr, köszönöm, hogy itt lehetek. A normalitást jelzi, hogy itt az épületben szólhatok önökhöz. E, februárban is lehetőséget biztosítottak számunkra erre. Köszönjük szépen. Ugye látták, hogy már tájékoztattuk a Deves szakbizottságot ugye a COVID-19-el kapcsolatos fellépésről. 6,6 milliós támogatásról van szó és eh, az LKS-ben dolgozó kollégám majd a politikai részről szól, tehát én erre nem térek ki, hanem inkább a eh, gyakorlatról eh, szólok. mióta ezt a kettes, kettős megközelítést bevezettük, 120 milliót kapott Elitrea, és az egészen fantasztikus, hogyha arra gondolunk, hogy eddig nem sikerült semmit sem végrehajtani. Minden alap azt szolgálja, szolgálja hogy az eritreai emberek életminőségét javítsa, a projekteket az Európa, az ENSZ monitorozza. Van egy stratégiai együttműködési keret, amelyet aláírt az ENSZ Eritreával 2017-től 2021-ig terjedő időszakra és nincs semmilyen alap, amelyet az eritrai kormánynak folyosítanának ellenőrzés nélkül. Tehát nem igaz, amit a sajtóban olvasnak. a UNOK, a UNDP és egyéb végrehajtó partnerekkel működünk együtt, tehát az ENSZ szerveivel. Utaltak a legnagyobb fellépésre, a legnagyobb volumenű fellépésre, az elnök úr erre ugye már utalt, ez a fő útvonalak rehabilitációjáról szól, illetve arról, hogy a béke megállapodást megerősítsük, megerősítsük Eritrea és Etiópia között. Egyébként a két kormánytól, mind a kettőtől kaptunk egy erre vonatkozó kérést, ez javítani fogja a gazdaságiai helyzetet, és Etiópiát is segíteni fogja az elszigeteltségből való kitörésből, illetve ahhoz is segíteni fog, hogy tengeri hozzáférés se legyen az országnak, de nem útépítésről van szó, olyan berendezésekről van szó, a gépekről, amelyeket rendelkezésre bocsájtunk, de mi közvetlenül nem veszünk részt az útépítésben. Az első szakasz 20 milliós, 20 millió eurót fed le, ez már majdnem elkészült, az időzítésnek megfelelően halad, az ENSZ és EU standardokat betartja, már ami a pénzügyi menedzsmentet illeti, négy közbeszerzési szerződést írtak ki, európai, illetve egy nemzetközi beszállítóval, és 2019 novemberére zárták ezt le, a 2019-es év végén kezdődtek meg a munkálatok, és továbbra is folytatódnak. A második szakasz szerződését június 10-én írták alá. Az EU delegáció a UNOPS-szal együttműködve kíséri figyelemmel a végrehajtást, több helyszíni szemlét is tart, e- idáig ötször jártunk a terepen. További vizsgálatok is zajlanak, illetve háromoldalú e, párbeszédet folytat az EU, a UNOPS, illetve az érintett kormány hogy folyamatos legyen a monitoring. Mindez persze anélkül, hogy eltitkolnánk, hogy ugye Eritreában nagyon nehéz dolgozni. Az eritreai hatóságokkal együttműködve szervezzük a terep, a helyszíni vizsgálatokat, és nagyon szeretnénk, hogyha a költségvetés, illetve a DEVE bizottság is részt, tudjon, részt tudna venni ebben a munkában, így biztosak vagyunk benne, hogy jobban megértik majd a bizottság fellépését ebben az országban, illetve az ország jellemzőit. A kormány ugye elfogadta az útépítő projektet, és zajlik a munka, minden gazdasági és társadalmi területre igaz az, hogy ugye reformra van szükség, fokozatos lesz ez a reform, nem mondhatjuk azt, hogy az EU a dolgozók munkakörülményeit egyik pillanatról a másikra meg tudja változtatni majd ez, ezeken a projekteken keresztül. De a kormányjal folytatott párbeszédben a munkakörülmények is szerepelnek, és az egészségügyi és biztonsági felszerelés is napirenden van. A kormány tájékoztatást biztosít számunkra, de a nyilvánosság számára is a fizetésemelésekről, akik a, azok esetében, akik ugye a nemzeti szolgálatban dolgoznak, és ezt megerősítették számunkra néhány nappal ezelőtt. Ami az együttműködést illeti, itt sokkal több van, mint útépítésre vonatkozó közbeszerzés. Ugye utaltam a 120 millióra, itt munkahelyteremtés is van a mezőgazdaságban, valamint logisztikai lépések, a kormányzás támogatandó, az egészségügyi rendszer megerősítése, itt a WHO is részt vesz a munkában, a szerződéskötés zajlik, és az alapok 70%-a esetében már aláírták a szerződéseket. A múlt héten tájékoztatta a főigazgatóm a Deve szakbizottságot. Elnézést kérünk, hogy ennyire későn volt ez a tájékoztatás. Tehát a szándékunkról ugye javasoltuk a tagállamoknak, hogy négy új fellépés legyen e-, Eritreában, 90 91,97 millió euró értékében a gyerekeket támogatandó az Európai Parlamenttel is, illetve a tagállamokkal és a tanácssal is folytattunk eszmecserét az elmúlt időszakban, és igyekeztünk az egyes tagállamok, illetve az intézmények különböző véleményét figyelembe venni, figyelembe vettük az Európai Parlament véleményét is, különösképpen a 2018-as eljárás fényében május 7-ére majd még utalni fogunk. Ugye itt sikerült megerősíteni, hogy a tagállamok általánosség, általánosságban támogatják azt, hogy folytassuk ezt a kettős fellépést. A csomagról azt szeretném elmondani, hogy e, nincs több útépítés, nagyon világosan meghallgattuk a parlamentet, a parlament ezt nagyon világosan elmondta, hogy ne legyen több útépítés. E, a, annak ellenére tesszük ezt, ugye, hogy a kormány politikájában egyelőre egy főút építés szerepel, de egyelőre négy javaslatot tettünk. Az EUPR ajánlásra 4 millió, 5 millió a diaszporák részvételének a támogatása, Eritrea fejlesztésében, de támogatást is nyújtunk még az igazságügyi rendszer megerősítésében. Van egy partnerségi keret, amit az ország aláírt. És a gazdasági növekedés, munkahelyteremtés szintén egy plusz kategória. Itt is az UNDP hajtja végre a munkairányítását. Az, hogy a kormány elfogadja ezt a támogatást, mutatja az elkötelezettségét. Arról is tájékoztattuk az eritrai kormányt, hogy ez az utolsó fellépés a jelenlegi rendszerben, és a szándékunk az az, hogy a maradék pénzt Szudánba irányítsuk, ott nagyon pozitív politikai és társadalmi átmenetet tapasztalunk, ugyanis tehát ezt szeretnénk támogatni. A 120 milliós alap nem az egyetlen, használunk még más eszközöket is, hogy segítsük Eritreát, a civil társadalmat Eritreában, az emberi jogok támogatását, és így tovább. Ha előre tekintünk a következő pénzügyi keretre, ugye az MFF-re, és nagyon világosan megfogalmazták a tagállamok a kérésüket, ugye az volt a kérés, hogy értékeljük ki ezt a kettős megközelítést, mielőtt az új MFF beindul, tehát semmilyen operatív programmal kapcsolatos döntést nem hozunk meg addig, amíg nincs alapos kiértékelése ennek a kettős megközelítésnek, amit Eritreában eddig alkalmaztunk és természetesen az értékelés eredménye majd tájékoztatást ad az EU-s intézményeknek, alakítja az EU politikáját Eritrea irányában, és segíti a programozás megtervezését. Ugye elnök úr továbbra is elkötelezettségéről eh, adott hangot, tehát hogy együttműködik a bizottsággal, és a tájékoztatás is majd beindul a, még ebben a hónapban. Tehát függetlenül attól, hogy milyen formában tevékenykedünk Eritreában. A cél az az, hogy egy életbe vágó régióban, egy fontos országban továbbra is jelen levünk, te, legyünk. Nagyon fontos tehát Eritreával továbbra is kapcsolatban maradni, és én itt be is fejezem. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, mondja az elnök. Most akkor Lothar Jáskének adom meg a szót, aki a külügyi szolgálat képviseletében beszél Kérem szépen, maximum 10 percet tudunk önnek biztosítani, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, az Európai Parlament Fejlesztési bizottságában. Nagy megtiszteltetés, hogy önökhöz szólhatok a februári eszmecsere után, hogy a februárban teljesen más volt a világ még. Most több a képernyő, több a maszk, és távolságot tartunk. Hát igen, ez a vírus a szegénységet sajnos súlyosbította, de bemutatta a szolidaritás, a demokrácia értékét is, és az Európai Parlament a demokrácia zászlóvivője, és én szeretnék személyesen is köszöntet mondani, hogy a válság idején is ilyen határozottan kiállnak a demokrácia mellett, és külön köszönetet mondok még azért, hogy fizikailag is itt ülhetek ebben a teremben, hogy ezt lehetővé tették számunkra. Az EU érdeke az, hogy stabil és biztonságos legyen Afrika szarva, amely integrálódik, a tengeri biztonság is megvalósul, és az EU közlekedési, az EU kereskedelmi partnere is lesz, lesz. Nagyon reméljük, hogy ellenálló tud lenni majd a szélsőséges ideológiáknak az ország. Eritrea a béke, a jólét, a stabilitás fontos, kulcsfontosságú szereplője és a Madeb Szoroson naponta az EU kereskedelmének 20%-a halad, halad át, illetve a világ nyersolajának 10%-a, tehát nagyon fontos ez a szoros és ez a térség. Etiópiával, Szudánnal, Szomáliával szoros kapcsolatban vagyunk, és ez továbbra is így marad. A Szaúdi, illetve az Emirátusokkal is szoros kapcsolatban vagyunk. Az ország aláírta a Vörös-tengeri kartát, és hozzájárult ahhoz is, hogy három oldalú együttműködés legyen, ugye Addis Abeba Mogadisú részvételével, és ami Etiópiát illeti, igen, szeretnénk, hogyha a béke megállapodást sokkal gyorsabban végrehajtanák, és hogy a határok, amelyeket ugye néhány hónapra megnyitottak, újra megnyílnának, de ezelőtt a gazdasági alapokat meg kell erősíteni Eritreában. Ezek nagyon gyengék, tehát az együttműködésünk fontos ezen a téren. Vannak belső feszültségek a tigrai hatóságok, illetve a, az etióp szervek között, ezeken is enyhíteni kellene, hogy újra meg tudjanak nyílni a határok. Az már abban az EU 95 óta jelen van, és fejlesztési együttműködést biztosít. Ugye 2018-ban a béke nyilatkozat után a béke folyamatot támogatandó, ugye a két fő ellenség között igyekeztünk fellépni. Az elmúlt évek az ellenségeskedésről szóltak. Az EU úgy döntött, hogy az Eritrával fenntartott kapcsolatait új alapokra helyezi, egyfajta trackinget, követést valósít meg, robusztus párbeszédet kíván végrehajtani a politikai reformok támogatásában, és ezzel párhuzamosan, tehát nem feltételként, hanem párhuzamosan befektet a fejlesztési együttműködésbe, a regionális együttműködés, emberi jogok, munkahelyteremtés, gazdasági lehetőségek erősítése itt a cél. Ezt a megközelítést már kétszer is megerősítették a tagállamok, a legutolsó alkalommal május 7-én. Úgy gondoljuk, hogy ez a fajta kettős megközelítés a legjobb lehetőségünk arra, hogy a célunkat elérjük, tehát hogy Eritrea hozzájáruljon a célkitűzések elérés, eléréséhez a régióban, hogy az eritreai lakosság életszínvonala javuljon, hogy a belső reformok megvalósuljanak, a regionális integráció előrelépjen, és hogy az Európai Unió számára is fontos partnere lehessen az ország a jövőben, és tudják, a jövő most kezdődik. Az igaz, hogy az eritrai rezsim nem hajtotta végre azokat a reformokat, amelyeket mi szerettünk volna látni, de ez a kettős megközelítés további lehetőségeket biztosít. A kormány számára lehetővé tette, hogy nyitottabb, konstruktívabb hozzáállást mutasson és hogy javítson a kétoldalú kapcsolatokon. Mondok két példát. Amikor a COVID Eritreába érkezett, akkor az Európai Unióhoz fordultak támogatásért. Elfelejtették a büszke, önellátó politikájukat és a humanitárius segítségnyújtás visszautasítását, amit ugye a múltban tettek. A tabu témák is azért felmerültek, és ez egy másik téma. Példa, az emberi jogok megsértéséről rendszeresen beszélünk, most már a politikai párbeszédben ezek rendszeresen felmerülnek a kétoldalú kapcsolatokban. Amikor Aszmarában jártunk, akkor az elnök azt mondta, hogy szeretnék jobban megérteni az EU álláspontját, és folytatni kívánják ezt a fajta párbeszédet. Mi afelől biztosíthatjuk önöket, hogy kritikusan, konstruktívan és folyamatosan, következetesen fel fogjuk vetni ezeket a témákat, hogyha bármikor emberi jogsértésre kerül sor, ezt fel fogjuk vetni, és üdvözöljük azt is, hogy az egyetemes periódikus felülvizsgálat folyamat, folyamatában is így részt vesz Eritrea. Van ugye emberi jogokkal foglalkozó tisztviselő, Gilmore úr, aki Aszmarában nagyon sok időt töltött, és állandóan ö, meghívást kap. Tehát nagyon konstruktív ez a kapcsolatfelvétel. Ennek segítségével továbbra is erősíteni tudjuk a párbeszédet, úgy, hogy a politikai célkitűzésekből nem engedünk. Világosan megfogalmaztuk Aszmarának, hogy üdvözöljük az együttműködés további lehetőségeit, de ez a kétoldalú megközelítésünk nem egy irányú utca, tehát Eritreának is le kell tenni valamit az asztalra, az emberi jogok terén elő kell, erről le kell lépnie. Persze sok kritika is felmerül, mi reagálunk ezekre a kritikákra, és az álhíreket igyekszünk eloszlatni. A sajtóban nagyon sok cikk jelent meg arról, hogy az EU hogyan lép fel Eritreában, amely nem igazán a konstruktív alternatívákról szól, pedig csak a konstruktív alternatívák útján léphetünk előre. Teljesen mindegy, hogy mi erről a véleményünk, csak így lehet az érzékeny kérdéseket tárgyalni, és az is világos, hogy nem lehet, nem számíthatunk csodára egyik napról a másikra, és nagyon is realistáknak kell lennünk, de részt kell vennünk a párbeszédben, nem maradhatunk ki ebből. Hogyha az EU itt nem lép fel, akkor utána sokkal nehezebb lesz megvetnünk a lábunkat ebben a térségben, és nem tudjuk majd a jogállamiságot, a demokráciát, az emberi jogokat megerősíteni, az emberek jólétét javítani, hogyha most kilépünk ebből a párbeszédből, ha nem lépünk itt fel aktívan. A lakosság körében az Európai Unió elég vonzó alternatívának tűnik Szaudarábia és Kína helyett. Tehát nagyon is jó helyzetben van az EU, hogy segítsen Etiópia, e- Eritreának, és hogy segítsen a jövő alakításában. Ahogy a COVID-dal kapcsolatos intézkedések lehetővé teszik, egyre szorosabbra tudjuk ezt fűzni, ezt az együttműködést. Van egy cselekvési terv az emberi jogokról, amelyet Eritrea elfogadott, és ez az ajánlások végrehajtását célozza az emberi jogok területén. Ugye november első hetében egy nagyon kedvező eseményre reméljük kerülhet sor, egyfajta érdeklődés kifejezése, amikor is találkozunk az eritraiakkal, és tudom, hogy a lakosságot ezt nagyra értékeli. Köszönöm szépen, most pedig megadom a képviselőknek a szót, akik előzetesen jelezték, hogy kérik a szót. Felolvasom listát, ha bárki lemaradt róla, akkor kérem, kérjen szót ha valaki nem Brüsszelben van. Aki itt van Brüsszelben, az felemelheti a kezét. A képviselők, akik a listán vannak... Hővényi György, Udo Bullman, Dominik Bild, Michel Rivázi és Beata Gemper. Ez van itt nekem felírva. Hölvényi György következik. Uh, thank you. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a tájékoztatást! Az Eritreára való egy EU-s együttműködésnek különböző kihívásai vannak. Én azt gondolom, hogy ezeket a kihívásokat azt hiszem, hogy meg kéne oldani. Nos, szerintem jelen helyzetben nagyon konkrétan kéne fellépnünk. A különböző útépítés és rehabilitációs projektekre meg kell nézni, hogy mik, a, mik pontosan a feltételek, ugye az ENSZ közreműködésével készültek, készülnek ezek a projektek. Én úgy gondolom, hogy erre is oda kell figyelni. Egyéb konkrét és súlyos probléma Eritreában a vallási szabadság csökkenése. A hatóságok 29 keresztény egészségügyi központot zártak be, és azokat a betegeket eltávolították, akik itt tartózkodtak, vagy kórházi ellátásban részesültök. Itt valójában nem valójában nem csak vallási kérdésről van szó, sokszor ezek vidéki területe, ahol egész egyszerűen nincs más egészségügyi szolgáltatás. Nem tudom, hogy tudnak erről, mit gondolnak erről, mi a véleményük. Az ENSZ emberi jogi tanácsa is foglalkozott már ezzel a különleges jelentésben. Eddig itt tartunk. Köszönöm. Köszönöm. Udo Bulban következik, SNG. Köszönöm szépen a bizottsági barátainknak a beszámolóért. Én minden egyes mondatból azt hallottam ki, hogy szeretnének kiegyensúlyozottan, okosan, észszerűen gondolkozni és megoldásokat találni, de ezen konkrét eritreai problémában felmerült egy vád, mégpedig az, hogy az Európai Unió pénzét arra használják, hogy kényszermunkát alkalmazzanak olyan munkakörülmények között, amelyeket nem igazán lehet megindokolni, igazolni, megmagyarázni. Nos, értem én, hogyha azt mondják, hogy nem tőlünk függ, de hát ha azt mondják, a végeredmény lehet, hogy nem a szájunk íze való, szerint való, de hát nem tudjuk megváltoztatni. Nos, szerintem azért valamit mégiscsak tenni kéne beszélhetnénk arról is, hogy tényleg nem tehetünk-e semmit, nincs semmilyen ráhatásunk a helyzetre. Nincs például lehetőség párbeszédre az eritrei hatóságokkal? Vagy más érintett hatóságokkal, nemzetközi szervekkel? Önök szerint Hogyha ez már megtörtént, akkor a másik fél megérti a helyzetet? Hajlandóak például az eritrei hatóságok arra, hogy olyan érték kódexel működjenek, amelyek megfelelnek az Európai Uniónak? Én azt gondolom, hogy itt nagyon egyértelműen kéne fellépnünk, és valóban egyensúlyra kell törekedni. Köszönöm. Köszönöm. Charles Görens következik Renew-tól. Köszönöm szépen, elnök úr. Udo Bulman nagyon jól összefoglalta a helyzetet, illetve aggodalmainkat innen a devéből, és ugye februárban is megbeszéltünk erről. Nekem egy nagyon egyszerű kérdésem. A bizottság képviselői az imént mondták el, hogy ki fogják értékelni a helyzetet megkérdezném, hogy ehhez hozzájuthatunk? Tehát milyen kritériumok alapján fogják a újraértékelést vagy a kiértékelést elvégezni? Ez a kérdésem. Köszönöm. Köszönöm. Dominik Bild következik az ID-tól. Á, most már értem. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a bizottságnak is a magyarázatot. Nos, mindannyian odafigyelünk arra, hogy az Európai Unió projektjei Eritreában milyen következményekkel járnak. Én egy írásos kérdést feltettem már a bizottságnak a és Adorda közötti autópály építésre, egy kínai közreműködéssel zajlik ez a projekt. Én fontosnak tartom azt, hogy elmondjuk, hogy a ezek a munkálatok nem felelnek meg a szociális elvárásoknak, a munkavállalók védelméről szóló eh, elvárásoknak. Illetve gyakorlatilag kényszermunkáról van szó. Az Eritrea nemrégiben aláírta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 189-es konvenciójáról, ez a legrosszabb, a legelítélendőbb munkakörülményekről, munkafeltételekről szól. Nos, 2016-ban az Amerikai Unió egyébként már ezzel kapcsolatban tárgyalta a kérdéseket. Aztán ott van a szabadság kérdése. Az ortodox egyház patriárkája 2007 óta letartás, letartóztatásban van Eritreában van illetve a nemzetközi sajtóból arról is értesültünk, hogy üldözik a katolikusokat. Ezzel kapcsolatban van egy plusz információja az Európai Bizottságnak? Köszönöm szépen. Köszönöm, Michel Rivázi, következik a zöldektől. Bonjour, euh, merci. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, elnök úr! Én kicsit csalódtam, sőt nagyon csalódtam az Európai Bizottság nyilatkozata miatt. Nem igazán mondtak sokat, beszéltek arról, hogy az eritrai kormány mit tesz, mit nem tesz. Gyakorlatilag ugyanazt ismételgetik hónapok óta. Én két információt szeretnék önökkel megosztani, amik önt, önök nem mondtak el, az európai pénzt nagyon rosszul használják fel, és nekünk, európai parlamenti képviselőknek megakadályozzák a munkánkat, nincs meg egész egyszerűen az információ. Az ENSZ-nek van egy idei, május 11-i jelentése. Ez alapján öt kritérium alapján lehet az eritreai fejlődést értelmezni például jogállamiság, a különböző intézmények állapota, például vallásszabadság, avagy a, nők, a nőkkel szembeni diszkrimináció helyzete. Az ENSZ különleges, különleges megbízottja arra jut ebben a jelentésben, hogy semmiféle erőrelépés nem történt Eritreában. Négy konkrét javaslatot is tesz arra vonatkozóan, hogy mit lehetne tenni. Illetve a problémákat is beszél. Az oktatási rendszert, illetve a kényszermunkarendszert el kell választani. A kényszermunka rendszerrel kapcsolatban, illetve a kötelező katonai szolgálattal kapcsolatban meg kell, meg kell szüntetni a visszaéléseket, illetve az erőszakot. Ez, erről nem szól az Európai Unió. Kérdésem, hogy az Európai Unió hogyan tudja, hogyan tud arról megbizonyosodni, hogy amit megpróbál elérni, annak tényleg van is eredménye, hogyan lehet konkrét eredményeket elérni, például emberi jogi kérdésekben. Kérdezem azt is, hogy az Európai Unió hogyan igazolja azt a kijelentését, hogy az eritreai kormány pozitív lépéseket tett a kötelező katonai szolgálattal kapcsolatban. Ezek alapján hogyan mondhatja azt az Európai Unió, hogyan fogadhatja ezt el az Európai Unió, hogy a, az autópálya építés során kényszer munkában dolgoztatják a, besorozott fiat, a besorozottakat Eritreában. Elnézést. Aztán a 2020 világban, 2020 februári világbanki jelentésében a világbank Eritreát úgy írja le, ahol a külföldi segélyeket az elit kaparintja meg offshore, illetve adó offshore számlákon keresztül, illetve adóparadicsomokon keresztül. Az európaiak, az európai adófizetők pénzét tehát nem szabad ilyen célra felhasználni. Hogyan kívánja elérni azt az Európai Bizottság, hogy a mi pénzünk ne kerüljön az eritrei elit számláira? arra kéne inkább törekedni, hogy az, euró, az eritreai lakosság jusson ehhez hozzá, ők profiteljenek ebből. Úgy vélem, hogy az, és önök is elmondták, hogy az új európai szakpolitikák egyáltalán nem javítják a helyzetet, sőt, az európai képviselőknek, parlamenti képviselőknek sajnálatos módon az a vélemény alakult ki, hogy éppen az euróter rezsimet erősítjük ezzel a segéllyel a 2021-27-es pénzügyi keret során megváltoztatják-e az eddigi álláspontjukat, hiszen jelenleg csak a rezsimet erősítjük. Az eritreai diktatúrát favorizálják ezekkel a segélyekkel, és az európai parlamenti képviselők számára az a benyomás alakult ki, hogy bármiféle feltételek nélkül oda ejtélik ezeket a segélyeket. Ennek pedig az a végeredménye, hogy a rezsim megerősödik. Szerintem rendkívül súlyos, ez, súlyos köret, következmény vannak ennek. Sem az emberi jogi, sem a demokráciával kapcsolatos elképzeléseink és értékeik nem valósulnak meg. Természetesen jó dolog az autópálya felépítése, de az európai az Európ, de gyakorlatban az történik, hogy az európai adók, adófizetők pénzéből egy diktatúrát és a kény, ezen belül a kényszermunkarendszert finanszírozzák. Köszönöm. Beáta Kemp nincs kapcsolatban, úgyhogy nem tudom megadni neki a szót, most pedig ismételten a bizottság következik. A bizottság tehát válaszolhat a kérdésekre amelyeket az imént hallottak. Még 6-7 percig lesz tolmácsolás, úgyhogy kérem, próbálják meg ezt rövidre fogni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a résztvevőknek, köszönöm a kérdéseket. Elnézést reméltem jól a képviselők nevét. Természetesen abban egyetértünk, hogy a hatékonyságot növelni kell és ezzel foglalkozunk. Remélem a kollégám is hozzá tud majd szólni a vallásszabadság, illetve az egészségügyi ellátás kérdésével kapcsolatban. Ami az egyensúly kérdését illeti, illetve a trigger pontok kérdését, szerintem igenis van alkalom arra, hogy valamilyen módon mégis nyomást gyakoroljunk, vagy hatást fejtsünk ki. De az egész egyszerűen nem működőképes módszer, hogy az ember oda megy az eritreai hatóságokról, és azt hoz, és azt mondja nekik, hogy ha ABC feltételt nem teljesítük, akkor az EU eltávozik. Ez tehát nem működik. És azt mondják az, EU, az eritreai hatóságok, hogy csak akkor tudják ezt a rendszert, ezt a kötelező besorozási rendszert megszüntetni, és kényszermunk a rendszert megszüntetni, hogyha megvannak a feltételek. A feltételek alatt azt értik, hogy legyenek munkahelyek. Munkahelyek már pedig nincsenek, és gyakorlatilag nincs meg a, nincsenek meg ezek az alapvető feltételek, nem tudnak fizetést biztosítani. Aztán Görenszúr kérdése az értékelési feltételekről. Szerintem ennek semmi akadálya. Átadhatjuk ezt az információt. A Klingendaling intézet, illetve az Európai Béke Intézet től fogunk majd kérni egy értékelést, illetve ő, az ő véleményüket fogjuk kérni, de természetesen miért is nem, ne tudnánk átadni a kritériumokat önöknek, azért ezt még megkérdezem a, fe, a feleteseimtől. A kollégám beszél majd a a kérdésekre, amik a szabadságot illeti. Hát sajnálom, hogy csalódott bennünk Rivázi asszony. Ez egy nagyon bonyolult párbeszéd, ugye a mentesítéssel kapcsolatban már beszéltünk, a kormány 50 millióra, 50 millió plusz euróra számít még a autópály építéssel kapcsolatban, de mi már nemet mondtunk. Elmondtuk, hogy az emberi jogok, a gazdasági irányítás, stb. feltételéhez kötjük ezt. Nem a kormány támogatjuk, az eritreaiakat támogatjuk, amennyire ez tőlünk telik. Természetesen az EU, az ENSZ különleges megbízottjának jelentését ismerjük. Mi nem mondjuk azt, hogy nincs hatalmas előrelépés. Sok minden, és néhány kritériumot azonban meg kellett változtatni, mert megváltoztak az idők, és a következő MFF előtt egy igazi komoly újraértékelést szeretnénk végrehajtani. A kormánynak közvetlenül nem adunk pénzt, az ENSZ kapja ezt, illetve szakértői támogatást is nyújtunk, eszközbeni támogatást is nyújtunk. Tehát nem arról van szó, hogy az európai adófizető pénze átvándorol a politikai elit zsebébe. Nem erről van szó, az ENSZ kezeli ezt a pénzt az ő kritériumaik és ő folyamataik, módszereik alapján. Nyilván politikai kérdés is, hogy szeretnénk-e folytatni az együttműködést Eritreával, vagy nem. Mi szeretnénk, de természetesen különböző korlátok alapján. Ennyi lenne, elnök úr. Köszönöm. Most a külügyi szolgálat következik, Lothar Jeske. azt hiszem, hogy 28 ilyen egészségügyi intézményt zártak be, nem 29-et. Nos, vidéki területeken bizony bezártak ilyen intézményeket, sajnálatos. Néhányat azóta újra, újra nyitottak, de nem mindegyiket. Az egészségügyi helyzet sajnálatos módon nem javult ennek hatására. a katolikus egyház bizonyos kijelentéseket tett, amelyek nem voltak az uralkodó rezsiményére, ez lehet, hogy összefüggésben van a bezárásokkal. A politikai párbeszéd során azt közöltük a rezsimmel, hogy esetleg ezt újra kéne gondolniuk, nem örülünk ennek a, nem örülünk a bezárásoknak. Politikai párbeszédről van szó, ebben, ennek az az előnye, hogy nyílt párbeszédről van szó, tehát elmondhatjuk a véleményünket, véleményünket. És arra bátorítjuk a rezsimet, hogy az UPR-ben vegyenek részt, bizonyos ajánlásokat elfogadtak, például a 132-est, a szociális jogokkal kapcsolatost, illetve az ENSZ különleges megbízottjainak a látogatását, látogatásait is fogadják, legalábbis ezt mondták nekünk, meglátjuk, hogy ez így lesz, ez pozitív előrelépés lenne. És úgy látjuk, hogy egy kicsit nyitottabbak a rezsim képviselői, tehát van eredménye a módszerünknek, és ez jövőre nézve pozitív.